Good morning. Please be welcome. Good morning, my dear colleagues. Jó reggelt kívánok, kedves kollégák, hölgyeim és őreim, tisztelt képviselők, kedves nemzeti delegáció tagok, nemzeti parlamenti képviselők. Egy közös ülést tartunk, ez a közös ellenőrző csoport munkája a Europol tevékenységével foglalkozunk. A második szekciót indítjuk ma a reggel. Mindenkit üdvözlök a tegnapi nap után, és szeretnénk melegen üdvözölni Maria Ohiszálló miniszterasszonyt, a finn belügyminisztert, Finnország a soros elnök, ők töltik be a soros elnökséget, és a miniszterasszony tart először beszédet. A belső biztonság kérdéseiről készített egy elemzést, illetve a 2019 és 24 közötti stratégiai agendáról fog beszámolni, illetve a tanács ezzel kapcsolatos munkájáról. Miniszterasszony a soros elnökséget betöltő, illetve a tanácsot képviseli a miniszterek tanácsában, az Európai Unió tanácsában. Azt gondolom, hogy sok munkánk van. Lesz majd aztán egy második panelünk is a miniszterasszony előadása után. A közös parlamenti konferencia Um, társelnökét is köszönteném, Táviti asszonyt, aki a finn delegációt uh, képviseli. Üdvözlöm! Köszönöm szépen, kedves kollégák! Én is szeretném üdvözölni Önöket, Hiszállam miniszter uh, asszonyt, akit jól ismerünk, a, és nagy, nagyon örülünk annak, hogy időt szakított arra, hogy ellátogasson ma közénk és a mai ülés legfontosabb beszédét megtartsa. Meg is adom a szót. Kahui Szaló, miniszterasszonynak parancsolni a szó. Thank you very much, uh, distinguished chair, vice chair, members of the European Parliament and Europol. Good to be here. Thank tisztelt elnök úr, elnök asszony, tisztelt képviselők, először is köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt lehetek az Európai Parlamentben. Köszönöm ezt a lehetőséget, hogy megosztom önökkel a finn elnökség, soros elnökség prioritásait. Az egész világ számára komoly kívásokat jelentenek azok a azok a disruptív fejlemények, amelyek Európát sem hagyják érintetlenül. Azt a, a társadalmaink átalakulnak, ahogy az éghajlatváltozás, éghajlatban, a technológiában és a demográfiában bekövetkező változásokhoz alkalmazkodunk. Következésképpen az Európai Unió belső biztonságának sokszínű, határokon átnyúló kívásokkal kell szembenézni, amit bizony integrált, multidisciplináris megközelítésből kell megoldanunk. A leg kiemelkedőbb veszélyeket jelentik az éghajlatválság, a társadalmi polarizáció, a hibrid veszélyek és a terrorizmus. Ezeket a kihívásokat nem lehet külön kezelni. A politikának ez nem egy mellék mesdjéje. a horizontális témák, amelyek egy átfogó kívást jelentenek az Európai Unió biztonságának egészére. Továbbá fontos azt látni és érteni, hogy ezek a veszélyek nem fognak maguktól megszűnni. Éppen ezért, ami igazán fontos az az, hogy hogyan döntünk, hogyan reagálunk ezekre a tendenciákra. Miközben meg, megkeressük a megoldásokat, az Európai Uniónak jó példával kell előjárnia. A biztonság eh, szociális dimenziója a társadalom minden tagjának beépítése ebbe a folyamatba, a szegénység elleni harc, a társadalom kirekesztés és diszkrimináció elleni harc különösen fontos szerepet játszanak abban, hogy biztonsággal kapcsolatos kihívásokat megelőzzük vagy megoldjuk továbbá. Nem köthetünk kompromisszumot az áll, jogállamiság és az emberi jogok tekintetében. Meg kell védenünk közös értékeinket, azáltal, hogy az egyenlőségre koncentrálunk és esélyenlőséget biztosítunk mindenki számára, függetlenül attól, hogy milyen színű a bőre, férfi vagy nő, hány éves, illetve hogy esetleges fizikai fogyatékai vannak-e. Egy olyan társadalmat kell építenünk, ahol a diszkrimináció mentesség központi kérdés, nem mellékkérdés. kérdés ez azért is fontos, mert így tudjuk kihasználni az igazi tehetségeket, a sokszínűséget, a társadalomban rejlő potenciált. Ebben a szellemben kezdtük el, kezd, indított el a soros elnökség, a finn soros elnökség azt a vitát, amely az Európai Unió belső biztonságának jövőbeli irányáról szól. Fontos a bűnöldöző szervek közötti operatív együttműködés, és ö, a belis igazságügyi ügynökségekkel folytatott együttműködés, elsősorban az Európollal. A technológiai megoldások, az számítástechnikai rendszerek és azok interoperabilitása egyre fontosabbá válik. E kontextusban az is fontos, hogy biztosítsuk, hogy a meglévő jogszabályoknak hatékonyan érvényt szerezzünk továbbá. A finn elnökség hangsúlyozza, hogy a büntető jogi lánc minden egyes láncszeme különösen fontos az igazságügyi együttműködés és a belső biztonság szempontjából. A bűnüldözés és az igazságügyi együttműködésnek kéz a kézben kell járnia. Az éghajlatválság az évszázadunk legnagyobb kihívása és egyben lehetőségeket is kínál. Át kell lépni itt a politika határait, és bizony biztonsági kérdéseket is felvet ez. Rengeteg a tennivalónk, és minél hamarabb cselekednünk kell. Egy bolygónk van, égető, sürgősségű problémával van dolgunk, fontos a jövőbeni generációk számára is élhető földet hagyjunk magunk után. Kevesebb nem elég. Az Európai Uniónak eh, élen kell járnia abban, hogy minden szereplő bevonásával egy egészséges eh, földet hagyjunk az utánunk jövőkre. Hogy azt Ursula von der Leyen is mondta, Európának eh, éghajlat semlegessé kell válnia 2050-re, ezzel az első ilyen kontinens lehetünk. Ahhoz, hogy ez megtörténjen, határozott, merész, bátor döntéseket kell hoznunk méghozzá együtt. Meg kell ezeket a nehéz döntéseket hoznunk ahhoz, hogy a jövő generáció élhessenek a Földön. A fiatalok Európa szerte és világszerte azt várják tőlünk, hogy valamit tegyünk az válság ellen. Nekünk, felnőtteknek van felelősségünk ez ügyben, így bízhatnak csak a fiatalok abban, hogy valóban teszünk, tört, valami történik valami. Ez biztonsági perspektívából különösen fontos, hiszen a erőszakos radikalizációhoz semmi sem vezet gyorsabban, mint ha az emberek elvesztik egy jobb jövő iránti reményüket. Éppen ezért mondom, hogy ambiciózus politikákkal és tervekkel kell szembeszállnunk az éghajlatválsággal, méghozzá ma, és nem holnap. A jövőbe tekintve elmondhatjuk, hogy a hibrid veszélyek elleni fellépés képességét meg kell erősíteni az Európai Unió és a tagállamok szintjén egyaránt. A belső biztonsági szereplők munkája elengedhetetlen ahhoz, hogy a társadalmunk ellenálló képességét megerősítsük, és hogy a társadalom befolyásolásának lehetőségét csökkentsük. A társadalmi kohézió a legjobb ellenszere azoknak a hibrid veszélyeknek, amelyek a nemzeteink stabilitását veszélyeztetik. Éppen ezért struktúrát koordinált módon kell fellépnünk együtt. A terrorista támadások száma az elmúlt években ugyan csökkent, a terrorizmus veszélye továbbra is eh, árnyékot vet Európára. Ezért a finn soros elnökség számára különösen fontos, hogy tovább folytassuk a vitát arról, hogy a szélsőséges eh, erőszakos szélsőségeseket és a terrorizmust hogyan szoríthatjuk vissza. A Foreign Fight és a dzsihadista ideológia továbbra is veszélyezteti az európai kontinenst. Ugyanakkor ne felejtsük el, hogy a terrorizmus különböző formákban létezik, és az erőszakos szélső jobb veszélyt nem szabad alábecsülnünk. Hasonló módon az erőszakos szélsőségesség, extrémizmus és a terrorizmus elleni harc egymást kiegészítik, egymást előmozdítják erőfeszítéseinket, átfogó helyzetelemzésre kell alapozni, fel kell mérnünk a veszélyeket, és kutatási adatok alapján kell eljárnunk. Itt érdemes kiemelni, hogy a gyűlölet megelőzése, visszaszorítása nagyban segíti az extrémizmus, a szélsőségesség és a bűnözés elleni harcot. Az erőszakos extrémizmus, szélsőségesség megelőzése roppant fontos, ugyanakkor az új, még nem ismert veszélyekre is fel kell készülnünk. Egyrészt az új technológiai fejlődéssel a bűnöldöző szervek digitális eszköztára jelentősen nőtt, Ugyanakkor az internet használata, főként a közösségi média platformok a terroristák és más illegális szereplők számára egyre nagyobb lehetőségeket kínálnak. A terrorista online tartalom szinte minden olyan terrorista támadásban fontos volt, amelyet Európában tapasztaltunk. Ezért a finn elnökség komolyan gondolja azt, hogy a terrorista online tartalma kapcsolatos bizottsági jogalkotási javaslatot minél hamarabb elfogadjuk, és az internet szolgáltatók közötti együttműködés folytatását ösztönözzük. Annak érdekében, hogy a terrorista online eh, tartalom terjedését megállítsuk, egyértelmű jogszabályokra van szükség, és arra, hogy minden szereplő tudja és ismerje az saját felelősségi körét, eh, teendőit a szélsőséges eh, és terrorista eh, tendenciák megelőzésének eszköztárába beletartozik az, eh, hogy megpróbáljuk a terroristák és a bűnözők szabad mozgását, utazását visszaszorítani. Éppen ezért meg kell vizsgálni annak a lehetőségét, hogy az utas adatok begyűjtését a repülésen kívül más mm, közlekedési módokra is eh, kitelje, kiterjesszük. Például a határon átnyúló eh, hajó és vasúti forgalom esetében meg kell vizsgálni ennek az esetleges hatásait, tehát az utasadatok gyűjtésének hatásait. A közösségi média egyre inkább kommunikációs eh, eszközé válik, méghozzá gyorsuló tempóban. A dezinformáció és az információ befolyásolás egyre bonyolultabb, összetettebb szerepet játszik a veszélyek között. A dezinformációs technikákhoz tartozik a videómanipuláció, manipuláció, a hivatalos dokumentumok meghamisítása, trolltámadások a közösségi médiában, illetve az információ lopása is. A dezinformáció azaz a hamis információ terjesztése, létrehozása és terjesztése kritikus kihívást jelent a bűnöző szervek számára. Az Európai Unió szintjén történő koordinált fellépés elengedhetetlen ahhoz, hogy a kritikus infrastruktúra kiberbiztonságát növeljük. A finn elnökség hangsúlyozza az Európa és hasonló uniós ügynökségek szerepét abban, hogy beazonosítsuk, megelőzzük és visszaölik azokat a veszélyeket, amelyek a dezinformációval, illetve az információ befolyásolással kapcsolatosak. A gyűlöletbeszéd jelensége az internet sötét bugyraiból sajnálatos módon a mainstream médiába is átkerült. Um, az kormányzati szereplőket egyre jobban célozzák az információ befolyásolással. Ez is egyre gyakoribb. ennek az a célja, hogy az állami szervek munkáját megzavarják, a kormányzatba vetett bizalmat csökkentsék, és társadalmi bipolarizációt, megosztottságot kreáljanak. A bűnöldöző szervekbe vetett bizalom alásása igencsak negatív hatással járhat a demokráciára, illetve a jogállamiságra. Ezt nem tart, nézhetjük tétlenül. Egy olyan társadalomban, amelyben a társadalom tagjai bíznak az állami szervekben, az egy olyan társadalom, amiben bíznak egymásban, fordítva ugyanez igaz. Éppen ezért, ha a gyűlöletbeszéd elleni fellépés az a saját társadalmunk alapértékeinek megvédését jelenti. Annak ellenére, hogy a különböző szereplők véleménye eltérik, a tár- eltérnek, a társadalmi kohéziót meg kell őriznünk, átlátható módon kell kommunikálnunk annak érdekében, hogy a társadalmakban az elidegenedés, a fragmentáció csökkenjen. Együtt mindig erősebbek vagyunk, a szólásszabadság, a demokrácia egyik, ha nem legfontosabb elve, és ez mindig így is marad. Ugyanakkor a szólásszabadság felelősséggel is jár. A társadalom legfontosabb alapintézményeinek megkérdőjelezése óriási kárt okozhat. Ezzel ö, olyan dolgokat tépünk szét, amelyeket aztán nehéz újraépíteni. Tovább lépve, annak érdekében, hogy a technológiai fejlődés által kreált kihívásokkal szembenéznünk, be kell azonosítani az új és kialakulóban lévő veszélyeket. Nagyon fontosnak tartjuk azt is, hogy lássuk, hogy a technológia a veszélyeken kívül milyen lehetőségeket kínál. Ezért a soros elnökség hangsúlyozza a kiber biztonság fontosságát, az Európai Unióban. A kiberbűnözés és kiberveszélyek elleni harchoz erőforrásokra, képességekre, gyors és előretekintő megoldásokra van szükség a biztonsági és a bűnöző szervek részéről. A kiberbűnözés elleni harc keretein belül fontos, hogy az elektronikus bizonyítékokat tároljuk, és ezeket a hivatalos szerveknek adott esetben minél gyorsabban kiadjuk. Az információ csere felgyorsulásával az államok szuverenitását tiszteletben kell tartani, az alapvető jogokat és az adatvédelmet mindannyiszor figyelembe kell venni. A jövőbe tekintve a mesterséges intelligencia és az automatizáció az Európai Unió belső piac fejlődésének kulcsa ahogy az állami szervek egy gyorsan változó környezetben kell, hogy működjenek, nagyon fontos, hogy a belső biztonság ezekkel a fejlődményekkel lépést tartson. Ehhez a megfelelő eszközök birtokában kell lenniük az ágazat szereplőinek. Részletesebben annyit mondhatunk, hogy a bűnüldöző szerveknek fontos, hogy az 5G hálózat környezetében is tudjanak működni, figyelembe véve, hogy milyen hatással van az 5G a belső biztonságunkra. Ezért a soros elnökség um, hangsúlyozza annak a szükségességét, hogy megvizsgáljuk a mesterséges intelligencia automatizációs 5G szempontjából a meglévő jogszabályok átvilágítását, hiszen az unió belső biztonságának mm, garantálásához ez elengedhetetlen, ugyanakkor az emberi jogok nem sérülhetnek, ez számunkra, finn elnökség számára különösen fontos. Az Európai Unió egy olyan unió, és annak is kell maradnia, ami közös értékekre épül. Ambíciózusak vagyunk, nekünk fontos a sokszínűség, és amit talán legfontosabb, senkit nem hagyunk magára. A migráció kapcsán közös választ kell adnunk. Egy olyan átfogó megközelítésre van szükség, ami a külső és a belső dimenzióit egyaránt figyelembe veszi a migrációnak. Ezért olyan fontos az, hogy a nem uniós országokkal folytatott együttműködést előmozdítsuk, illetve az Európai Unió külső határain és a tagállamokon belül egyaránt megfelelő lépéseket tegyünk. A soros elnökség a megelőző intézkedésekre fog koncentrálni a származási és, még, és tranzitországokban. Ezen belül szeretném meglisteni az EU és Afrika közötti partneri viszonyt. Az Európai Unió nemzetközi erős nemzetközi szerepe és szertágazó eszköztára jobb lehetővé teszi, hogy az Európai Unió az egyes tagállamok külön, külön történő fellépésénél sokkal hatékonyabb választ adjon. Az irreguláris migráció ellen fel kell lépnünk, továbbá az Európai Unió humánus határait meg kell őrizni, annak biztosítás érdekében, hogy az igazi menekült jogotra jogosultak jogai ne sérüljenek. Ahogy azt említettem, az éghajlatválság jelentős veszélyt jelent az Európai Unió belső biztonságára. Ez különösen igaz a migráció kontextusában. Ennek a jövőben még nagyobb következményei lehetnek. Ezért megragadnám az alkalmat, hogy még egyszer hangsúlyozzam, hogy mennyire fontos az éghajlatváltozás egy tekintetben is. A sikerünk nagyban befolyásolja majd a migráció globális alakulását és a kényszer migráció alakulását. Hmm. Ezért olyan fontos, hogy az ellenőrzés nélküli migráció kiváltó okait próbáljuk megoldani, a populáció növekedése, illetve az fiatalok munkanélkülisége is ide tartozik. Meg kell osztani a felelősségeket, globális fellépésre van szükség, közös érdekünk ugyanis, hogy a származási és tranzit országokkal megfelelő partneri viszonyt ápoljunk annak érdekében, hogy a biztonságos és rendezett migrációt eh, garantáljuk továbbá. Egy átfogó megközelítés részeként a, és a Schengeni övezet biztosítása érdekében elengedhetetlen az, hogy a migrációs útvonalakat szorosan figyelemmel kövessük, hogy tisztában legyünk mindig a helyzettel. Egy jól működő emberjog alapú menekült és migrációs politika fontos az Európai Unió jövője szempontjából, illetve a hitelességünk és elfogadottságunk szempontjából is. A finnsoros elnökség legális migrációs utakat ö, szeretne biztosítani, az áttelepítéssel, tehát a kvótákon eh, eh, belüli áttelepítéssel például. Már vannak ugyan jogszabályok, de ezeket a legális migrációs utakat mégiscsak javítani kell. A közös európai menekültügyi rendszer eh, reformjára van szükség. Ha szeretnénk, hogy a rendszer jobban működjön akkor is, amikor nagy migrációs nyomás, akkor ez elkerülhetetlen. Ehhez konstruktív és pragmatikus párbeszédre van szükség, minden tagállamnak részt kell vállalnia a közös szabályok végrehajtásában. Az elmúlt négy év során a migrációs vita elsősorban a szolidaritás és a fair teher, tisztességes tehermegosztás témája körül mozgott, különös tekintettel a nemzetközi védelemért folyamodók tekintetében. Ezen kérdések miatt olyan fontos az, hogy a közös európai menekültügyi rendszer reformjáról szóló vitát folytassuk, az világos, hogy a hosszú távú reformokon dolgozva arra is szükség van, hogy pragmatikus partaszállási szabályokat is elfogadjunk bizonyos mentési műveleteket követően, annak érdekében, hogy minél kevesebb ember veszítse életét tengeren, ez nem csak jogi kötelezettségünk, hanem közös európai értékeink alapján az emberi élet és méltóság védelme miatt olyan fontos ez. Ezen értékekből nem engedhetünk. Az alapvető jogok tiszteletben tartása, a jogi segítségnyújtáshoz való hozzáférés. Nagyon fontosak a visszafordítási politikában. Nagyon fontos a visszafordítási irányelvet átdolgozni, amely a belső szabályok javításának alapjául szolgálhat a harmadik országbeli állampolgárok esetében. Az ösztönző tényezők kialakítása visszafogadásban a harmadik országok bekapcsolásába a folyamatban napirenden marad. A fénysoros elnökség hangsúlyozza a visszatérők újraintegrálását, és mindez szerves része a hatékony visszafordítási politikának. Nagyon fontos, hogy az Európai Unió a külső határok menedzsmentjében hatékonyabb legyen, legyen, hatékonyabb legyen. Az Európai Parti Őrségre vonatkozó irányelv lezárása nagyon fontos feladat a soros elnökségnek. Mindehez közös erőfeszítésekre van szükség, és biztos vagyok abban, hogy ez eh, együtt sikerülni is fog. Ami az erőteljesebb mandátumot illeti a Frontex esetében, mindez eh, hozzásegíteni a Frontexet eh, ahhoz, hogy jobban segítse a tagországokat, és az integrált határmenedzsmentet hatékonyabban garantálhassa. Nagyon fontos, hogy a határmenedzsment könnyen megvalósítható legyen, az európai információs rendszerekre vonatkozó szabályokat megtárgyaltuk, frissítettük, és nagyon fontos, hogy egy gyors, zöggenőmentes megvalósításra összpontosítsunk. Nagyon fontos a rendszerek interoperabilitásának szem előtt tartása, ami a rendelette tervezeteket illeti, az európai uh, um, utasinformáció és engedélyezési rendszer információs cserére vonatkozik az ETIAS-ra. Nagyon fontos, hogy a finn elnökség elkezdhesse a trialógus tárgyalásokat. Teljes mértékben működő Schengeni térség kulcsfontosságú motorja a prosperitásunknak, biztonságunknak és szabadságunknak a Schengeni térség az Európai Unió egyik központi vívmánya. A soros elnöksége eltökélt amellett, hogy tovább vigye a tárgyalásokat a Schengeni határkódex módosításait beleértve a belső határellenőrzéseket. A meglevő bizottsági javaslat mellett új kezdeményezésekre is szükségünk van annak érdekében, hogy a tagországok cselekvési szabadságát megőrizzük Finnország. Ezen kívül kész arra, hogy új megoldásokat találjon a belső határellenőrzések megszüntetése érdekében. Ami a jövőt illeti, a finis soros elnökség eltökélt az európai integrált határmenedzsment megvalósításában. Az EU-s intézmények és ügynökségek többek között a Frontex fontos szerepet töltenek be ebben a folyamatban, illetve a tagországok is akiké az elsőleges felelősség a külső határellenőrzésben. Nagyon fontos, hogy hatékony átlátható eszközökkel rendelkezünk annak biztosítására, hogy a Schengeni kötelezettségeket mindenki betartsa, különösen a külső határellenőrzésben. A finn soros elnökség eltökélt amellett, hogy a minőségellenőrzési rendszerek fejlesztését támogassa. Az EU-s finanszírozás biztosítása a bevándorlás, határmenedzsment és belső biztonság kérdéseinek megerősítésére, az egyik kulcs célja, kulcsontosságú célja a, sor, a finnsoros elnökségnek. Nagyon fontos a bevándorlás menedzsmentjének külső és belső aspektusait megfelelően felmérni, ezekre reagálni. Az EU-s finanszírozás fontos, hogy rugalmas legyen, alkalmazkodni tudjon a környezetünk folyamatos változásához. A határokon átnyúló bűnözés, terrorizmus, erőszakos radikalizáció elleni küzdelem, illetve egyéb súlyos bűncselekmények elleni küzdelem közös célunk kell, hogy legyen, amely EU-s finanszírozást kell, hogy élvezzen. A bűncselekmények áldozatainak igényeit is nagyon fontos, hogy figyelembe vegyük, ezekre reagáljunk és nagyon fontos, hogy a finanszírozási eszközök megvalósításában az emberi jogi alapvető emberi eh, jogi kérdéseket is figyelembe vegyük. A eh, fenyegetések eh, komplexek, és a kihívások is, éppen ezért nagyon fontos ezt látnunk a megoldások keresésénél is. Minimális változtatások, rövid távú tervek nem elegendőek, nagyon fontos, hogy a tudásra, mérlegelésre és kutatásra alapozzuk ezeket a hosszú távú döntéseinket. Nagyon fontos, hogy itt ezt európai módon tegyük. Hogyha um, erősek, egységesek szeretnénk lenni belül, akkor nagyon fontos, hogy senki ne tudjon bennünket kívülről sem megosztani. Köszönöm. Thank you, Minister Ohisala. Köszönöm szépen, Ohisala, Ohisala miniszterasszony. Most megnyitom az eszmecserét. Mindenki maximum két percben eh, teheti fel a kérdését, és a kérdések után Ohiszálló miniszterasszony válaszol majd a kérdésekre. Poland. Apelú Lengyelországból. Parancsoljon öné a szó. Ja będę mówić po polsku. Lengyelül teszem fel a kérdésemet. Köszönöm szépen, miniszterasszony. Köszönöm szépen ezt az előadást, különösen ami a kiberfenyegetettséget illeti, ez jelentős kihívás. Azt gondolom, hogy a civilizáció így működik. Először kitalálunk valamit, feltalálunk valamit, amit mindenki használni tud, és utána a gonosz emberek ezzel visszaélnek, és azon kell elkezdeni gondolkozni, hogy hogyan előzzük meg a veszélyeket. Nagyon fontos uh, szem előtt tartani, amit George Orwell egyszer írt, hogy ne legyen egy e, igazságok minisztériuma, amelyet létre kell hozni az internet kapcsán. Nagyon fontos limitálni ezeket a gonosz fejleményeket az információval való félrevezetés kapcsán, illetve nem megfelelő gondolatok terjesztése kapcsán illetve a harmadik országok befolyását is minimalizálnunk kell, hiszen vannak olyanok köztük, akiket nem foglalkoztat az európai demokrácia kérdése. A külső fenyegetettségek elleni küzdelem online módon fontos, hogy óvatos küzdelem legyen, és megalapozott és fontos ne kelljen George Orwell módszerét alkalmazni. Köszönöm szépen. rossz úr, Ciprus. Kalimera Köszönöm szépen. Miniszterasszony, ön a beszédében beszélt a finn soros elnökség prioritásairól, és említette azt is, hogy meg szeretné védeni az Európai Unió belbiztonságát, a polgárok biztonságát, terrorista cselekmények ellen is fel szeretne lépni, és azt is említette, hogy ezért szeretne nyitott vitát folytatni az Európai Unió belső biztonságának jövőjéről. Meg szeretném konkrétan kérdezni azt, az új európai ügyészség kompetenciájának, kompetenciájának kibővítése, a határokon átnyúló bűncselekmények elleni küzdelem jegyében. Hol tart ez a folyamat? Ön szólt néhány szót a vélemény nyilvánítás szabadságáról a beszédek. Kapcsán szintén érintett a szólásszabadság kérdése, de azt gondolom, hogy nagyon fontos radikális politikusok ellen is fellépnünk, akik a eh, rasszizmust és a diszkriminációt használják eszközül. Köszönöm. Thank you. And then Mr. Köszönöm szépen, Cera Lehorsz úr, Európai Parlament. Parancsoljon önni a szó. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a miniszterasszony előadását. Én mindezt pozitívan értékelem. Az internet egy új um, bűnszintérré vált, és új kihívásokat jelent számunkra. Új kihívások elé állít bennünket. Hogyan lehet felvenni az online bűncselekmények elleni küzdelmet? Köszönöm szépen, hogy ön utalt arra, hogy nagyon fontos a megelőzési szabályok kialakítása annak érdekében, hogy megszüntessük a terrorista tartalmakat az interneten, illetve ezt elkerüljük. Tudjuk, hogy a terrorizmus nem csak bűncselekményt, hanem stratégiát is jelent annak érdekében, hogy a társadalmat destabilizálni lehessen. Itt nem egy konkrét kárról van szó, hanem szociális és pszichológiai destabilizációról is az áldozatok esetében, és ez is a narratíva részévé válik. Kétségkívül igaz ez az internet esetében is. Két pontra szeretnék kitérni. A miniszterasszony tudja, hogy az Európai eh, Parlament az Európai Unió költségvetésének csökkentése ellen szeretne fellépni. Ön milyen lépéseket tervez annak érdekében, hogy ezt a helyzetet korrigálja? Fontos a fenntartható finanszírozás biztosítása az európai ügynökségek esetében. Második kérdésem, ami a kiberbűnözés elleni küzdelmet illeti, ön hogyan látja az együttműködést a nagy technológiai cégekkel. Itt hogyan néz ki az együttműködés? Köszönöm. Metzu úr, Belgium. Lauricius. önél szó. Mr. Oysalo, for your very Köszönöm szépen társelnök asszony, és köszönöm szépen miniszter asszonynak a nagyon jó bevezető beszédet. Az utas jegyzékekről beszélt, tudja, hogy öt éve várjuk már azt az európai irányelvet, amely a légiutas eh, jegyzékek helyzetét tisztázná. Belgiumban eh, a, a vasutak, a eh, flexbuszok és a hajók utasainak jegyzékéről is beszélünk de a magántársaságokat nem lehet kényszeríteni nyilván arra, hogy megosszák az adatokat, de Ohiszáló asszony, mint szakértő, megmondaná, hogy esetleg európai szinten meg lehetne-e talán egy új európai irányelvhez csatolt melle- mellékletként ezt a bizonyos nemzeti felelősséget egy picit jobban megszervezni. Ez lenne a kérdésem. Köszönöm. Noma asszony Finnországból, az öné a szó. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm Ohiszala asszonynak ezt a nagyon konkrét, az Európai Unióban látható kihívásokat összefoglaló bemutatót. A magán személyes jogokhoz kapcsolódóan lenne kérdésem, hiszen ezeknek, ezeknek nem ismernek határokat, és az Európai Unió mindig is védte a polgárok személyes jogait. Úgyhogy nagyon konkrét kérdéssel fordulnék miniszterasszonyhoz. Az Európai Unió szerepét hogy látja a magánjellegű adatok és a, személy, a magánélethez való jog személyes adatok területén? Köszönöm, Kánkon asszony az Európai Parlament nevében. Köszönöm szépen. A kérdésem egyrészt gondolatindító lenne, magam is gondolkodtam ezen, hiszen úgy látom, hogy Európában nagyon nehéz a lényeges dolgokról beszélni. Ahonnan én jöttem, ott az ember a véleményéért akár halállal is fizethet, diktátor, diktátorok alatt legalábbis nem felvilágosult helyeken. De mégis most politikusként nagyon gyakran azt látom, hogy nagyon nehéz megfelelő beszélgetést, párbeszédet folytatni, és a, ebben a folyamatban akár európai területeken is megölhetnek embereket azért, mert a véleményüket kifejezik akár úgy, hogy újságban írják meg, akár másképp. Ayanir Sziáli például Amerikában kell, hogy el, e, elbújjon és mások is vannak, akik a véleményük megosztása miatt üldöztetésnek lesznek kitéve. Tehát a szólásszabadságról beszélnénk, amely természetesen jó, hogy fontos számunkra, de mégis azt mondanám, tény, hogy a nagyon fontos, lényeges témákról lehetetlen szabad párbeszédet folytatni. Nem ez az Európa, amit szerettünk volna itt látni. Tehát megkérném miniszterasszonyt, hogy, hogy lehet, mondja el, hogy lehetne azt elérni, hogy a mindennapi életben is megvalósuljon a szólásszabadság, ne csak papíron. Köszönöm szépen. Pircsik úr, Európai Parlament. Köszönöm, miniszterasszony. Köszönöm ezt a nagyon átfogó. Itt vagyok. Köszönöm ezt az igen átfogó eh, értékelést. Két kérdésem lenne, két témában. Az egyik a Schengeni területről szól. Nagyon örülök, hogy megemlítette a kihívásokat, amelyek egy teljes mértékben működő Schengeni területre vonatkoznak, illetve még megakadályozzák a két teljesedését. Nem csak a külső Schengeni határok kapcsolatos ez a probléma, hanem a folytatólagos belső ellenőrzések problémáját is látjuk, amelyet több tagállam is bevezetett. És ugye ön azt mondta, hogy a finn elnökség egy sor javaslatot szeretne majd a jelenlegiekhez hozzáadni ebben a témában. Szeretném, hogyha elmondaná, hogy miről van szó, hogy tudjuk leggyorsabban, leghatékonyabban biztosítani azt, hogy ezek a Schengeni területen belüli és gyakorlatilag illegális határellenőrzések megszűnjenek. Másik kérdésem, és itt néhány előttem szóló kollégát, kollégának gondolatát folytatnám, hogy tudunk a félreinformálás, az interneten történő félreinformálás ellen legjobban fellépni. A terrorista tartalmakról beszélt miniszterasszony, de vannak olyan információk is, amelyek nem erről szólnak, és ez akár még nehezebb is lehet, hiszen nem feltétlenül látjuk percenként vagy naponta, hogy ezek hogy alakulnak, de az egyes tagállamok nem feltétlenül vannak rendesen felkészülve arra, hogy ezzel ellen fellépjenek. Tehát európai szinten hogy tudjuk konkrétabban és hatékonyabban tudatni az internetes szolgáltatókkal, platformokkal, hogy a félreinformálást megfelelő időben és hatékonyan hogy tudják megakadályozni. Köszönöm szépen. Utolsó felszólaló Kali úr Szlovéniából. Köszönöm szépen miniszterasszonynak és a társelnököknek a szót. Egyetértek a finn miniszterasszony által elmondottakkal, nagyon sok olyan témát emelt ki, amelyek valóban fontosak. Egy részletet szeretnék itt megragadni. Hogy is mondjam? a mohóságról szeretnék beszélni, mégpedig az internetes biztonság és a gyermekeink kapcsán. Ahogy tudják, mindenki tudja, hogy bárki elérheti a közösségi oldalakat egy okostelefonon keresztül, csak annyit kell megígérni, hogy az ember nagykorú, és a tulajdonosa ennek a közösségi oldalnak soha nem fogja leellenőrizni, hogy az ember 10-11-12 évese vagy idősebb. És nagyon sok olyan esetet láttunk, ahol visszaélnek a profilokkal a közönségi oldalakon, ezt is valahogy meg kéne előzzük. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ó, Óhizáló asszonynak akkor most megadom a szót a kérdésekre való válaszok megadására. Megadom ennek a szót, tessék. kollegalleni oikeusministeri Anna-Maja A kollégámhoz intézték a kérdések egy részét az igazságügyi miniszterhez, de én most azokra térnék ki, amelyek konkrétan az én területemre vonatkoztak. Köszönöm szépen a Schengenre vonatkozó kérdéseket. Finnország a belső határellenőrzések kapcsán úgy gondolja, hogy lehet, hogy rendőrségi ellenőrzést lehetne bevezetni, vagy technológiait? Koko Schengen Ami a külső határokat illeti, sarokkő ez valóban a Schengeni együttműködésben, ezért feltétlenül erősítenünk kell ezt a kérdést, és szeretnénk a, az együttműködést is megerősíteni a visszaküldés területén. Tehát ezeket az intézkedéseket kell hatékonyabbá tennünk. Ezt többek között azzal tudjuk megtenni, hogy vitát indítunk a területeken, megnézzük, hogy hogy tudunk tovább lépni annak érdekében, hogy a közös biztonságot jobban meg tudjuk erősíteni. A kiberbiztonság és a különböző hibrid fenyegetések szintén fontosak, ezekhez forrásokra van szükségünk, fontos, hogy határozottan cselekedjünk, és olyan megoldásokat találjunk, amelyek jobb lehetőséget adnak nekünk arra, hogy a jogérvényesítő hatóságok együtt tudjanak működni. És a bűncselekmények, a bűnözések megelőzése érdekében is fontos, hogy az adott rendszerek megfelelőképpen működjenek, hogy minél gyorsabban tudjunk cseneket cselekedni, és ezért fontos, hogy a hatóságok közötti együttműködés jól menjen. Világos, hogy ezek az egyes tagállamok kompetenciájához tartoznak, és ezért is nagyon fontos arról beszélni, hogy a kiber problémák az egész társadalmat átfonják, és nagyon fontos, hogy mindenkit bevonjunk ebbe a beszélgetésbe, és hogy minden területet lefedjen a különböző, lefedjenek a különböző intézkedések. A gyűlöletbeszéd, amely a demokráciát fenyegeti, szintén olyan terület, amely fontos számunkra, és ezért a jogállamiság e, eszméjét szeretnénk megerősíteni az Unióban. Ehhez az is hozzátartozik, hogyha egyszer szólásszabadság van, akkor viszont a szólásért, illetve a kimond, ki, kifejtett véleményért való felelősségvállalás is létezzen. Európai szinten tudunk ezért sok mindent tenni, tudunk vitákat folytatni a különböző internetszolgáltatókkal, Facebook, Twitter, Instagram és más platformokkal, de a kommunikáció, mert hogy ők is felelősek azért, hogy milyen kommunikáció folyik ezeken a felületeken. És igaz, hogy a szólásszabadság létező jog, de nagyon fontos, hogy az ezzel kapcsolatos felelősségvállalást se felejtsük el. Aztán az utaslisták, illetve az utaslisták területének kiterjesztéséről. Nagyon sokan azt gondolják, hogy a terroristák csak egyféleképpen utaznak, de hát ha jól meggondoljuk, nagyon sokféleképpen utazhatnak, és a szervezedő bűn, bűnbandákra is vonatkozik ugyanígy ez. Tehát nagyon fontos, hogy átgondoljuk, hogy az utas adatokat hogy tudjuk szélesebb körben begyűjteni és ez nem csak az egyes tagállamok felelőssége kell, hogy legyen, ez is olyan kérdés, amelyet közösen kell megoldanunk, meg kell vizsgálnunk, hogy hogy tudjuk az adatokat begyűjteni, mégpedig olyan módon, amely a személyi jogokat, illetve a jogállamiság szellemét nem sérti. A tanács mm, már foglalkozott egyébként a PNR témájával, és a tanács következő, az e, következő tanácsi következtetések közé igyekszük majd ezt is beilleszteni. Ennek az együttműködésnek gazdasági, jogi és más következményei is lesznek, nem is kevés. Aztán igaz, hogy a, a többi téma Hendrickson igazságügyminiszterhez tartozik, én ennyit tudtam a kérdések közül megválaszolni. Köszönöm szépen. Dear Minister, thank you. Thank you. Thank you. And then please, my colleague. Of course. We will continue with the following point to the order of the day, which is the uh, presentation again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 is it you? <laughs> okay, you go ahead. Yeah. Okay, so <clears throat> now we move to your, our next point on the... On Kedves kollégek, következő napi rendi ponttal folytatjuk. Eszmecsere az Európol információ kezelési prioritásai 2019-ben az első prezentációt nem más, mint Luis de Eusebio Ramos fogja megtartani, aki az Europol igazgató helyettese, illetve Ansi Kangas, aki pedig a finn rendőrség képviseletében osztja meg a véleményét velünk. Esőként de Eusebio Ramos úrnak adom meg a szót maximum 10 percben. Parancsoljon önni a szó. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt eh, elnök úr, tisztelt eh, eh, vegyes bizottsági tagok. Szeretnék beszámolni az Európol prioritásairól. Először is beszeretnék mutatkozni Eusébio Rámosznak hívnak, én vagyok a, az ügyvezető igazgató helyettese az Europolnak, az információ menedzsment a legfőbb témám ma, és erről szeretnék beszélni. Az Europol stratégiájában, a 2020 pluszban, erről Debol hogy már beszámolt, az információnak jelentős szerepe van az ügynökségben. A stratégia elismeri azt, hogy az információ az Európolnak az egyik legértekesebb eszköze. Az információs menedzsment az Európol kulcs tevékenységét is jelenti. Az információs menedzsment nem pusztán tevékenység segítést jelent, hanem az ügynökség kulcsfontosságú tevékenységei közé tartozik. Az a megközelítést, amit alkalmazunk az információ menedzsmentben, egy nagyon gyakorlatias megközelítést vesz alapul, a meglévő információ eljutatása megfelelő emberekhez megfelelő pillanatban, ez egy igen gyakorlatias meg megközelítés, és a rendészeti munkatársak érdekeit tartja szem előtt, hogy ők a leg, a lehető legfontosabb, legjobb információt kapják meg. Az információ menedzsment Nagyon fontos, hogy eljusson a rendőrtisztekhez az európai polgárok biztonsága érdekében. Az információs menedzsment a az ügynökség minden tevékenységében megjelenik, a csempészet, a súlyos nemzetközi bűncselekmények és terrorizmus elleni küzdelemben, tehát az információ az ügynökség tevékenységében mindenütt megjelenik. Az európai e, információs térkép e, technikai e, szempontból is meghatározó, a kulcsfontosságú rendszerek, a korrendszerek, felállása. Itt a szlájdon látható, létezik az úgynevezett CIAN, a biztonságos információ csere hálózat. Jelenleg több mint tízezer felhasználója van a szénának. A második az Európol Információs Rendszer, az EIS. Itt keresést biztosítunk olyan adatok esetében, amelyek eh, súlyos nemzetközi ehm, bűncselekményeket érintenek. Azért, hogy elkerüljük a párhuzamos nyomozásokat, létezik egy eh, speciális interfész, az úgynevezett Quest, amely segíti a keresést a tagországok eh, és más felek számára, és jelenleg 9000 felhasználó van a világon a Questnek, illetve Európában van 9000 felhasználónk. Az Európol, a elemzési rendszer, az EAS, a tagországok és ha egyéb felek eh, kérésére lehívható, és ez csak az elemzők számára a rendelkezésre. És végül az Európol ehm, szakértői platform is létezik, az EPE, itt az Európol kompetenciáit, tudását szeretnénk megosztani, és itt nincsenek bűncselekményekhez kapcsolódó személyes adatok, 16 ezer felhasználók van a rendszernek, a magánszektor és az egyetemek akadémia számára is nyitott ez a platform jelenleg az EPE. E. The most important information management a legfontosabb információs menedzsment prioritások, itt kerültek feltüntetésre, az első prioritás az információcsere segítése, a tudás megosztása és a tagországok, valamint más felek közötti együttműködés. A második feladat az eszközök biztosításának érdekében segítsük a cross-matchinget, az adatmenedzsmentet és a keresést. A harmadik az ügynökség részvétele az Európai Unió projektjeiben való részvétel, ami az interoperabilitást érinti az igazságügy és biztonság területén. A felhasználók száma, a szolgáltatások száma egyre nagyobb mértékben növekszik, illetve azon földrajzi területek száma, amelyre ennek hatása van. A jobb oldalon található kép megmutatja az ICT rendi igényeket, illetve a költségvetés feltüntetés is itt szerepel. A tagországok fordulnak hozzánk kéréssel, ez 48 millió eurós finanszírozást kapott. Jelenleg 23 eh, eh, millió eh, eurót fordít, fordítunk működési költségekre. A költségetési megszorítások ellenére az Európol eddig reagálni tudott a tagországok megkeresésére, illetve prioritásaira. A következő szlájdon, illetve majd a következőn is meg szeretném mutatni a legfőbb kezdeményezéseket, amelyeket hamarosan be fogunk fejezni. Az első a biztonságos információ csererendszer applikáció, ez a Sienna, Grúzia és a VCO is kapcsolódtak ehhez a rendszerhez. A második az EIS. Itt a technikai komponenseit upgrade-eltük ennek a rendszernek. Lehetőség van a kutatások, illetve a keresések feldolgozására, illetve az eredmények keresztellenőrzésére. A Quest a következő, mindezt az alapvédettségi szinthez, a BPL infrastruktúrájához kapcsoljuk, és ez hat országban elérhető, Finnországban, Görögországban, Magyarországon, Lettországban, Lengyelországban és Romániában. In identity and access management, we have centralized the ami a menedzsmentet illeti, az autentikációs beazonosítási szolgáltatást tüntettük fel illetve a beszámolási képességeket megpróbáltuk bővíteni. Amikor az ügynökség részvét részvételéről beszélek az interoperabilitási projektekben, az Európai Unió szintén, akkor egy Európai Uniós roadmap-et készítettünk a legutóbbi Management Board ülésen 2019-ben. Ezzel a roadmap az ügynökségek az volt a célja, hogy aktív módon kövesse a különböző fejleményeket, amelyek az Európol szervezeti tervezésében is megmutatkoznak a vízinformációs rendszer közvetlen szereplőinek tevékenységét is követjük, és szeretnénk egy kibővített Schengen információs rendszert eh, képességi rendszerre alakítani. Ami az automatikus információs cserét illeti, szeretnénk eh, ezt az infrastruktúrát az ABIS rendszerrel segíteni. A következő eh, a Prüm Next következő generáció rendszer, amely szakértelme gazdagítja az Európai Bizottságot. Az ügynökség aktívan vesz részt az UMF kidolgozásában, a nemzeti projekteket a Questben, illetve a Szénában is segíteni lehet. A 2020-as költségetési tárgyalások folyamatban vannak, és el szeretném mondani a következő év prioritásait az információ menedzsment kapcsán. A tagországok kifejezésre jutották prioritásaikat az Európai Unió interoperatási roadmap jével kapcsolatban. A Siena hálózatot ajánljunk fel a rendőrtisztek számára, és ezt ők használni tudják. A második pont az eszközt, ki szeretnénk bővíteni arra, hogy az Európa rendszerében lehessen kereséseket indítani ezzel, és a, az entry-exit rendszer, illetve ez az EES és a, az ETS kapcsán is szeretnénk ezeket a prioritásokat megvalósítani. A a komputeres igazságügyi kereséseket, illetve vizsgálódásokat is eh, segíteni szeretnénk, illetve a tudást megosztani a eh, platform segítségével. Illetve fontosnak tartjuk az adatok információ, az adatinformációkat, mondjuk a cseréjét. Ha vannak kérdéseik, ezekre szívesen válaszolok. Köszönöm. Thank you. Now I'm very... Köszönjük szépen, most pedig nagy örömömre szolgál, hogy Ansi Kangasnak adhatom meg szót, aki a Finn Nemzeti Rendőri Tanács képviseletében van közöttünk. Köszönöm szépen, elnök asszony! Szép jó reggelt kívánok mindenkinek itt a közös parlamenti felülvizsgálati csoportban, ahogy azt az elnök asszony helyesen mondta, én a finn rendőrség soraiban dolgozom, és ebben minőségemben vezetőként, rendőrfőkapitányként a tanácsi munkacsoport munkájában is részt veszek. Az egyik fő témánk az, hogy az automatizáció és szerepét vizsgáljuk a bűnöző, bűnöldöző szervek közötti adatcsere kapcsán. A jelenlegi eszközeinket kell bővíteni, illetve a meglévőket jobban használni. Egy konkrét témát ragadnék ki az UMF 3 Plus projektet, mert úgy érzem, hogy ez természetes folytatása az automatizációnak a jövőben, méghozzá olyan irányban, amely remélhetőleg majd kiderül a hozzászólásom során. Az Europol rendeletben közvetlen hozzáférést állapítanak meg e, Europol felhasználási célokra. Tehát ez a legfontosabb célja ezen információknak, illetve releváns kapcsolatok információ és elemzése a stratégiai vagy tematikus természetű információk esetében. A közvetlen hozzáférésről beszéltem, tehát az Europol rendeletben került megállapításra, elnézést. See next, now. So, uh, The, present regulation states a Europol... A jelenlegi rendelet kimondja, hogy az Európolnak saját információs rendszere eh, van, tehát az Európolnál eh, tárolt adatokat elméletileg közvetlenül le lehetne hívni, ugyanakkor az Europol információs rendszer részek, ahol a cross-matching céljaira benyújtott adatokat tárolják. Közvetlen hozzáférésünk már van az, az Európol Információ Rendszer EIS részéhez egy natív interfészen keresztül. Ez különösen fontos a finnek számára, hiszen az Unióban eh, az, ezen adatokat mi használjuk a legtöbbet, csak mi adjuk az összes eh, adatlekérés 69%-át. Erre egyébként nagyon büszkék is vagyunk. Szerintem ez jól eh, mutatja, hogy ez mennyire működőképes ez a rendszer. A hozzáférés automatizálása, illetve a nemzeti rendszerekből történő adatlekérés könnyítése cél. Ahogy az már elhangzott a kollégámtól, ez Quest névre hallgat, a Querying Europol System rövidítése egy EU által finanszírozott projekt keretében kísérleti projektként kerül majd végrehajtásra. Ez még nem operatív tehát. Tehát a bizottság által finanszírozott projektről van szó. Finország részét képzelnek a projektnek, de nem mi vagyunk a vezetői a projektnek, ne értsék félre. Miről is szól ez? Lehetővé kívánjuk tenni a végfelhasználó számára, hogy különböző információkhoz egy számítógépről férjenek hozzá egyetlen egy lekérdezéssel. Europol data, illetve az Európánál is tárolt tagállami eh, adatok, illetve eh, SISI adatok. Egy kattintással történő lekérés a cél. Igazából a Quest a tervek szerint egy olyan uniós interoperabilitási eh, keret részét képezi majd, amely lehetővé teszi, hogy az európai keresési portálon keresztül hozzáférnek közvetlenül az Európol adatokhoz, illetve a központosított EU adatbázisokhoz is. Hangsúlyozom még egyszer, hogy a finn elnökség a gondolatindító dokumentumában kimondta, lefektette, hogy a kiinduló pont az kell, hogy legyen, hogy a végfelhasználó számára minél egyszerűbb legyen a rendszer felhasználása. Tehát a terv az, hogy a végfelhasználó egy keresési ablakban férjen hozzá minden olyan információhoz, amelyhez jogosan vagy jogilag, jogszerűen hozzáférhet. Ennek a közel jövőben meg kell, hogy legyen a technológia háttere, de még jelen időben erről nem beszélhetünk. A funkcionalitás egyelőre a rend, eh, az EIS részéhez való hozzáférést biztosít, fog biztosítani. Egyes tagállamok az Európánál tárolt adatok lekérése tekintetében nem használják ki a lehetőségeket megfelelően. hiszen a natív interfészen keresztül már most is elég zöggenőmentes egyébként ezeknek az adatok lekér, a lekérése, hogy azt a film példa jól illusztrálja. A következő fontos lépés, az Európa rendelet azt is kimondja, hogy a tagállamoknak egy hit-no-hit -no -hit eh, eh, rendszer eh, alapján történő hozzáférést is, közvetett hozzáférést is biztosítani kell az operatív elemzések célja, szem, mm, céljából. Ez nem közvetett, ez egy hit, no hit rendszerű hozzáférés lesz, tehát emberi közbeavatkozás szükségeltetik, azaz egy illetékes ellenőrzi hogy az adatokat lekérőnek valóban joga van-e hozzáférni az érintett adatokhoz. Ez a terveink szerint óriási javulást hoz majd az tagállamok lehetőségeiben, hogy az Európa által tárolt adatokat felhasználják hiszen az EAS adatok kb. tízszeresen meghaladják az EIS adatok számát hozzáférhetőek az adatok, de ez nem olyan gyors és nem olyan egyszerű, mint ez az új funkcionalitás lenne, amit az Europol rendelet egyébként kimond. A mi információink szerint, és persze ez változhat, és költségvetési korlátok, e, személyi erőforrások és más szempontok befolyásolhatják, de a legfrissebb információink szerint egy hit, no hit hozzáférés legalább a kísérleti tagállamokban 2020-ra valósággá válhat. De ahogy azt említettem, ez még csak egy becslés. Zárásképpen tehát annyit hadd mondjak el, hogy eh, a tagállamok hozzáférését gyorsítják, javítja várhatóan, és tízszer annyi adat lesz lekérhető, és ez úgy érezzük, hogy az operatív előnyök óriásiak lesznek. Ezzel zárom hozzá szólásomat, köszönöm a figyelmüket. Thank you both, Mr. Deusebi. Köszönöm szépen Deusebio és Kángász úrnak az előadásokat. Még a kávészünet előtt amely fél tizenegyre van betervezve. Lesz időnk néhány kérdésre, illetve válaszra. Kérek szépen mindenkit, akinek esetleg kérdése lenne, azokat a kiosztott formanyomtatványokra nyomtatványokra jegyezze föl. El kell kezdenünk a munkát, hiszen néhányan már jelentkeztek szólásra. Két percet adok mindenkinek a kérdés feltevésére, és Eusebio, valamint Kangas urak majd megválaszolják. Kornelli asszonyi először a szó éliből. Tessék, asszonyom. No? Yes, please. Thank you. I speak in English. Köszönöm szépen. Nagy kihívások idejét éljük, és olaszként, olasz parlamenti képviselőként a migrációs áramlások ellenőrzését, illetve menedzselését kell elvégezzünk. Olaszország nagyon régen kéri, hogy megfelelő, hatékony segítséget nyújtsanak neki, hiszen az európai határok olasz határok, az olasz határok európai határok. Júniusban a Frontex és az Európol újabb cselekvési tervet írt alá, amely hatékonyabbá teszi a két testület, két hatóság között az adat információ cserét. Így jobban, hatékonyabban lehet az európai határokat ellenőrizni. Szeretném tudni, hogy ez a projekt hol tart. Nagyon, sok, nagyon odafigyelünk erre. és szívesen megosztjuk a megoldásokat. Szeretnénk kooperatívan és együttműködően fellépni. Ennek köszönöm szépen. Médiántusz ciprusi képviselője a szó. Köszönöm, elnök úr. A korábbi bukaresti ülésünkön arra utaltak, hogy egy utazási információs központot fognak felállítani, amely a, különösen az utasokkal kapcsolatos stratégiai információkat és az utaslistákat fogja kezelni. Szeretném tudni, hogy ezzel kapcsolatban hol tart a munka. Készül már ez a központ? Köszönöm szépen. Kafard úré a szó az Európai Parlament részéről. Kangász kérném, hogy tisztázza egy kicsit azt, amit megemlített. Azt mondta, hogy Finnország az az ország, amely legtöbb Európol adat lekérést beküldte, azt hiszem 69%-ról beszélt. Szeretném csak, hogyha megerősíteni, hogy valóban erről van szó. Madison úr az Európai Parlament részéről szintén szeretne kérdést feltenni. Köszönöm szépen, nagyon fontos ez a kérdés és az európai és a nemzeti parlamentek képviselői közötti munka emiatt igen fontos. Az Európolban folytatott együttműködésről halljuk, hogy vannak olyan országok, amelyek nagyon jól teljesítenek az információ csere területén, kihasználják az Európol ebeli funkcióját az országok biztonságának megteremtésére, viszont vannak más országok, amelyek nem vesznek részt megfelelő mértékben az Európol munkájában és nehéz belőlük információt kikényszeríteni. A többi ország rendőri hatóságai, akár biztonsági, akár terrorizmussal kapcsolatos kérdések területén nehezen tudnak velük együttműködni. Finnország hogy látja ezt? Szomszédai, Svédország, Észtország vagy más európai ország hogy viselkedik akkor, amikor információt kérnek tőlünk? nagyon gyorsan kapják meg ezeket az információkat, vagy van probléma esetleg bizonyos országokkal, bizonyos régiókkal? átadás szempontjából, hiszen önöknek tudni kell, ha egyszer önök az Európai Unióban a legaktívabb információkérő országok. Elnök, köszönöm szépen. Nem látom, hogy más valaki szeretne kérdést föltenni. nemzeti parlamenti delegációk részéről sem, az Európai Parlament részéről sem töltött ki formanyomtatványt kérdéssel. Úgyhogy akkor most vissza is adom a szót két előadónknak, de Uszébió úrnak és Kángász úrnak a szót a kérdések megválaszolására. Először is Euszébió úr. Köszönöm szépen, köszönöm a kérdéseket. Ha megengedik, akkor a második kérdéssel kezdeném, aztán majd a harm, három harmadikkal. Tehát az Európol és a Frontex közötti együttműködés valóban szeretné megerősíteni a két ügynökség közötti munkát. Ez a mandátum a migránsok csempészése elleni harcot szeretné erősíteni, tehát a helyszíni ellenőrzésekre koncentrál, illetve a helyi hatóságok munkáját támogatja Olaszországban vagy Görögországban. A helyi hatóságok kapnak az Európol részéről szolgáltatásokat, tehát az Európolit itt nem a saját kompetenciáit használja, a saját embereit, hanem az ott dolgozó embereket segíti, és ezt a munkát a helyi hatóságok is alaposan ellenőrzik. Az ETIAS, tehát az ö, utazás ö, utazás és ellenőrzési rendszer. A, amikor teljes mértékben megvalósul ez a rendszer, akkor lehetőség lesz arra, hogy az ETIAS központi ö, irodáját az EULISZ-ával és a Frontex-el összekössük, és itt összevető ellenőrzésekre lehet, lesz lehetőség. Az Europol adatait az ETIAS központi egységébe is el lehet juttatni, és akkor duplán lehet ellenőrizni ezeket az adatokat. A Frontex és az EULISA is szoros összeköttetésben lesz velük most azt vizsgáljuk, hogy az új rendszer követelményei majd az ugyan ügynökségre milyen hatással és milyen hatással lesznek. Nagyon nagy hatással lesznek, azt már látjuk, hiszen az ETS központi egységéből nagyon sok kérdés, kérés fog majd információ kérés fog majd érkezni az Európolhoz, és az információt az Europol ellenőrzi majd, és ez nagy kihívás jelent majd ez a munkateher. Ezért azon dolgozunk, hogy a követelmények kiszélesítésének az Európol meg tudjon majd felelni, és tudja az ETIAS központi egységét ellátni a két információval. Ez így kielégítő válasz volt? Igen, akkor Kángász úré most a szó. Köszönöm a kérdést. Az első ő, már tulajdonképpen kapott választ, tehát 2018-ig mi adtuk be az e IIS lekérések 69%-át. Hatalmas arány tehát ez Finnország részéről. de a teljesség kedvéért azt is el kell mondanom, hogy itt a kérések benyújtásáról van szó, nem az adatok szolgáltatásáról. Tehát nyilván vannak olyan nagyobb népesség számmal rendelkező országok, amelyek nagyobb számú adatot szolgáltatnak. Finnország nem tartozik ide, és igazából 2018-ig van csak meg a statisztika. Most úgy tűnik, hogy a százalékarány, ez a százalékarány csökkenőben van, és nem azért, mert kevesebb kérést nyújtunk be, hanem azért, mert a, több, a többi ország aktívabbá válik. Úgyhogy ezt én nagyon jó tendenciának tartom. Az együttműködéssel kapcsolatos kérdést két részre osztanám. Az tény, hogy nagy különbség van azon a téren, hogy a különböző tagállamok hogy használják ki az Európol szolgáltatásait. Vannak a hatékonyabban és vannak kevésbé hatékonyan dolgozó államok, de egyébként van két oldalú együttműködés a tagállamok között, és ha jól értettem a kérdés, az volt, hogy van-e európai partnereinkkel folytatott együttműködésben probléma? Erre azt tudom válaszolni, hogy nincs, nem, nem mondhatnám. Tehát gördülékenyen folyik az együttműködés, a feltett kérdésekre, az többi tagállamok felé intézett kérésekre választ kapunk. Hogyha nem, akkor ez általában emberi, ember által vétett hiba következménye, nem pedig rendszer szintű hiba. Úgyhogy ezt a két dolgot szerintem el kell választani egymástól. Én nem panaszkodhatom egyik európai partnerünkkel folytatott együttműködésre sem. Közeledik erősen a kávészünet, de jött még egy kérdés Evelina Heinelome asszonytól a finn delegáció részéről. Tessék, asszonyom, önné a szó. Köszönöm, elnök úr. A szakértőket arról kérdezném, hogy a nemzetközi fejlődés hogy néz ki ezen a téren, különösen az információkezeléssel kapcsolatos technológiára szeretnék rákérdezni, mégpedig az Európai Unión kívüli területeken. Illetve szeretném tudni, hogy Európa el van-e maradva a technológia területén a többi kontinenstől, vagy vezető szerepet tudunk vinni ezen a területen. Yes, Mr. Kangas. Kangas úr, parancsoljon. Először is ami nemzeti perspektívát és az európai perspektívát illeti, éllovasok vagyunk, de azt nem látom előre, hogy az USA-ban például a belső információcserét hogyan szervezték meg, illetve Dél-Amerika, Ázsia és Afrika országai között. Az az erőteljes benyomás alakult ki, hogy Európa élovas ezen a téren, ami az európai együttműködést, illet, illetve a külvilággal való együttműködést. Ami a nemzetközi eh, rendészetet, illetve információs cserét, mi alapvetően az Európolra támaszkodunk ebben a témában. EU, CBO. Igen, mindjárt kitérnék erre a fontos kérdése. A legfőbb trendek a piacon, illetve a mesterséges uh, intelligencia területén az Európol dolgozik ezekkel az eszközökkel azért, hogy megkönnyítse az Európol elemzőinek tevékenységén. Ez a természetes nyelvi továbbítás olyantára támaszkodik, illetve fontosnak tartjuk az Európol munkatársainak kérésére történő időszerű reagálást. Tehát itt egy eszközről van szó, amely segíti a munkatársaink munkáját. A második kérdés a struktúra. Vannak olyan rendszereink, amelyek a, a különböző kereséseket vizsgálják, hogy van egy név, például telefonszám és az Európolban dolgozó rendőrtisztek tevékenységét szeretnénk ezzel segíteni. Ami a nagy adatokat életi, az eszközöket, eh, szeretnénk eh, több adatot szerezni, illetve különböző forrásokból jelentős adatokat kapunk, ami az orvos illetve eh, igazságügyi szakértő, orvos igazságügyi szakértőket illeti, egyre több videót kapunk. Ezeket használják a nyomozásban, például um, szexuális zaklatás gyermekek ellen, tehát fontos ezeknek az anyagoknak, eszközöknek a használata, abban, hogy megértsük meg a legfőbb fajta bűncselekmények. A cloudot nem használjuk a biztonsági korlátozások miatt. Nagyon fontos rendszereink vannak, Az információk az Europol szintjén um, úgymond bizalmas információk, de a cloud technológiát uh, nem használjuk. Remélem ezzel sikerült tisztázni a kérdést. Köszönöm szépen mind a két uh, szakértőnk uh, válaszait, Eusebio Ramos úr jelenlétét és Kangasz úr jelenlétét. Köszönjük szépen a válaszokat, köszönjük, hogy minden kérdésre igyekeztek választ adni. Az információ menedzsment egyre fontosabb, különösen annak tükrében, hogy a rendelkezésre álló információ volumen egyre nagyobb, tehát nagyon fontos, hogy ez alapvetően összeegyeztethető legyen az adatvédelmi standardokkal, illetve az emberi jogi előírásokkal. Köszönjük szépen előfeszítéseiket! Hamarosan kávészületet tartunk, de előtte még beszeretném jelenteni azt, hogy a Kávészünet után folytatjuk a vitát a ügyrendi kérdésekről, módosításokról. Vannak kompromisszumos módosítók, amelyeket sikerült kidolgozni. Nagyon sok energiát fektettünk ebbe, és időt is, és a kompromisszumok kialakítása igen fáradtságos volt, tehát azt javaslom, hogy azok, akik Um, pluszpontokat szeretnének felvetni, ami az ügyrendi szabályok kialakítását és módosításokat illeti. Ezeket kérem, hogy írásban is juttassák el hozzánk, már a az ülés előtt, azaz a kávészünet vége előtt eh, töltsék ki az erre szolgáló űrlapokat, azért, hogy tudjuk azt, hogy ki eh, melyik kompromisszum kapcsán szeretne szót kérni majd. Akkor most kávészünetet tartunk.

Dear colleagues Dear colleagues Folytassuk az ülésünket, kérem mindenki találjon vissza a helyére. We continue our debate on the... Folytassuk a vitánkat, tehát a JPSG eh, eljárási szabályzata kapcsolatos vitát. Tegnap konszenzusos megállapodás született Dánia részvételét illetően, és meghallgattuk a küldöttségek prezentációit. A JPSG eljárási szabályzata ügyében konszenzusos döntést hoztunk. Emlékeztetném önöket az társelnökök és a trojka véleményére, ahogy azt már tegnap tisztáztuk, mi szerint a tegnapi vita és a mai vita az eljárás végét jelenti az eljárási szabályzat felülvizsgálata kapcsán. A társelnökök az elnöki konferenciának fognak beszámolni a szabályzat felülvizsgálata folyamatáról. A 2017 áprilisi ülés döntésének értelmében. Ezen a ponton megnyitom a vitát. Give floor to members that request the floor. Ki szót kért maximum két percre, tudom nekik megadni a szót. Pora asszonya finn küldöttség nevében parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. A finn küldöttség nevében szeretnék egy kompromisszumos módosítót benyújtani az ötös cikk kapcsán, amelyet, ha minden igaz, mindenki megkapott. Fel is olvasom. Uh, text replacing Article 5 of the a teljes szabályzat 5-ös cikkének új szövege, tehát a következő lenne. Az társ elnökök felváltva képviselik az európai igazgató bizottságában nem szavazó tagként a JPSG-t, az elnöki trojka állapodik meg az igazgató tanácsi ülésről. A JPSG-nek beszámol a képviselő társelnök minden igazgató tanácsi ülést követően. Köszönöm. Thank you, and then... Köszönjük. Hollandia következik. Joost. Geachte voorzitters, gisteren hebben de JPSG-delegaties een eerste... Köszönöm szépen, elnök asszony! A JPSG küldöttség első hasznos eszmecseréjére a az eljárási szabályzat kapcsán tegnap került sorra. Kemény munkát végeztek a különböző küldöttségek annak érdekében, hogy az új szabályokat, illetve azok módosítását előkészítsék. Az elnökségi dokumentumban több módosítót összehasonlítottunk, és a tegnapi eszmecsere apján arra jutottunk a holland küldöttségben, hogy nem lesz könnyű konszenzusra jutni az esetleges módosítók ügyében, illetve nem minden küldöttségnek volt alkalma arra, hogy ezekről maguk között is hosszasan értegyeztessenek, mivel nagyon szorít minket az idő. Ezen oknál fogva a holland küldöttség szeretné azt kérni, hogy egy kérdőívet készítsünk, és ez lehetőséget adna arra, hogy írásban reagáljunk a felvetett módosításokra, annak érdekében, hogy tudjuk, hogy egy küldöttség tudja támogatni az adott módosítót egészében vagy rész, részlegesen. Ezt egy új munkacsoport tudná megvizsgálni, azt követően, hogy ezeket a valóban új átfogó módosítókat támogatja a többség egy jövőbeni szavazás során lehetne erről dönteni. Úgy érezzük, hogy kár lenne úgy hazamenni ma, hogy nem léptünk előre. Szerintünk ez a kérdőíves módszer hatékonyan hozzájárulna az eljárási szabályzat módosításának folyamatához. Átláthatóbb, hatékonyabb munka, ugyanis a célunk a JPSG keretein belül. Thank you, and then... Köszönjük. Németország következik, Mr. Szúr. Ja, liebe Kollegen, liebe Kollegen, ich... Kedves kollégák, német szempontból szeretnék utalni arra, nagyon fontos határidőt rögzíteni a e, kérdések megválaszolásához, hogyha nem szabályozok azt, hogy e, milyen határidőn belül kell választ adni, akkor ez az eszközünk pusztán egy e, életlen bárd, Amúgy ez úgymond nem lehet, nem lehet hatékony, és fontos ebben megállapodnunk, illetve jegyezzük fel azt, hogy az parlamenti elnök a konferenciájára is, hiszen ez nem egy apróság, egy olyan csekéség, amelyet átugorhatunk. A második megjegyzés, valaki, aki mm, tartományi belügyminiszterként jelentős mm, nagy felelősséget hord a hátán. Az örülném azt, hogyha nem rendi kérdés, örülnék annak, hogyha nem rendi kérdésekkel foglalkoznánk. Például az Europolt jelentés a jobboldali terrorizmus kérdéseiben. És kifelé én ezt nem tudom vállalni, hogy ilyen jellegű kérdésekkel foglalkozunk, pusztán ügyrendi kérdésekkel, ehhez a világ túlságosan forrong. Köszönöm. Appel, pam. Köszönöm, Appel úr, Lengyelország. Uh, Mr. Peters from UPAM Parliament, please. Péter Szúr, Európai Parlament, köszönöm alelnök asszony. Először is támogatom azt az elgondolást, hogy zárjuk le a vitát eh, ma az ügyrendi kérdésekről. Ez nagyon fontos, az ügyrendi kérdések fontosak, ezt tudom, de nagyon sok más ügyel is foglalkoznunk kell. És remélem, hogy ezt a vitát az ügyrendi kérdésekről ma le fogjuk tudni zárni. A második pont, az Európai Parlament delegációja természetesen megpróbál kompromisszumokat találni ott, ahol erre lehetőség van. A finn delegáció kompromisszumát megkaptam az ötös cikkhez, és azt gondolom, hogy az Európai Parlament egy delegáció ezt a kompromisszumot el tudja fogadni, remélvén azt, hogy a vitát le tudjuk zárni, illetve hogy mi hamarabb el tudjuk indítani a vitát a fontos kérdésekről. Köszönöm. Thank you. Köszönöm. Lebár úr Svédországból. Chairman. Köszönöm, elnök asszony. Támogatjuk a német, finn és román delegáció kompromisszumos javaslatait az ötös cikkhez kapcsolódóan, és szeretnénk eh, mi is eh, módosítani a 6.2-esre vonatkozóan, amely speciális eljárást tenne lehetővé amelynek keretében az ügyrendi kérdések szabályok módosításához a delegációk módosítókat nyújthatnak be. Köszönöm. Köszönöm. Demetriel úr, Ciprus. Nekalizaz mera. Köszönöm szépen. Fontosak a módosítók, de legalább ugyanennyire fontos, hogy ma eredményre jussunk, hiszen erről a témáról már eh, régóta beszélünk, ez az ötödik ülésünk, és még, még eddig még nem találtunk megoldást az ötös cikkre. Ami az átláthatóságot illeti, a négyes és ötös módosítókat, az egyik eh, Ciprusról, a másik Németországból érkezett. Nagyon fontos az, hogy rögzítsük a határidőket, ezzel mi egyetértünk, ami a kompromisszumos javaslatot illeti, amit Németország, Románia és Finnország nyújtottak be az ötös cikkhez. Itt valóban nagyon jó az, hogyha még hallunk valamit az alternately definíciójáról, ahogy ez a módosítóban is szerepel. Fontos, hogy ne feledkezzünk meg az alapelvről, a tagországok kezében van úgymond a hatalom, és nekik kell egyetérteniük. Hogyha azt mondják, hogy legyen ez parlamenti képviselő, akkor ez rendben van. Nem tudom, hogy mi a helyzet az, hogyha az igazgató tanács küld meghívót, Ankor a tagországi képviselőt is meghívják folyamatosan ezekre az ülésekre, és az európai parlamenti képviselő az, aki a helyettes. Köszönöm. Thank you. And... Köszönöm. Mora asszony, Románia, parancsoljam. Köszönöm. Támogatjuk az átdolgozást, illetve a svéd delegáció módosítási javaslatát, ami a holland delegáció elgondolását illeti. Ez sem rossz. Egy dologgal tisztában kell lennünk. Legutolsó alkalmunk van arra, hogy ezen változtassunk. Ha most nem változtatunk, akkor ez úgymond kőbe vésődik. A kérdések kérdések az egyetlen eszköz arra, amely lehetővé teszi az ellenőrzés számunkra, tehát nagyon fontos a 6 hetes határidő, amelyben, amely szerepel a rendeletben. Ami az IPEX-en közített információkat illeti, az iránymutatások alapján, amelyeket az elmúlt héten kaptunk meg, ennek nincs jogi értéke. Ez pusztán orientációs jellegű, új iránymutatásokról van szó. Fontos, hogy legyen egy megfelelő szabályozásunk. Köszönöm. Ben. Köszönöm. Vitánia úr, Magyarország. Please. Köszönöm szépen a szót. A német, finn és a román javaslattal kapcsolatosan elő szeretném adni, hogy nagyjából egészében támogatjuk de az alábbi módosítással tudnánk csak teljesen támogatni. Az első mondat így hangzana, az összhangban az Európol rendelet 14. cikkével a társelnök főszabályként a soros elnökséget betöltő ország képviseli a JPSG-t az igazgató tanácsi üléseken, mint szavazati joggal nem rendelkező megfigyelő. Továbbá tisztázandó az is, hogy a képviselet mennyi időre szól. Köszönöm szépen. Thank you. And then... Köszönöm. Garamanci úr, Franciaország. Oui. Euh, mes chers collègues. Kedves kollégák, Számos alkalommal foglalkoztunk a belső ügyrendi szabályozás kérdéseivel, és úgy tűnik, hogy ebből nem sikerül kikeverednünk. Két megjegyzésem lenne. Azt gondolom, hogy ami hiányzik a munkánkból, ami ezt az ellenőrzési tevékenységet illeti az Európol kapcsán, az az eszközök garantálása, biztosítása az ellenőrzés eh, biztosításához. Nagyon sokat foglalkoztunk a belső szabályozással, ez szükséges természetesen, de ha közben elveszítjük, eh, szem előtt évesztjük azt, hogy hogyan lehetne ezt az ellenőrzést eh, gyakorolni, akkor ezt nem fogjuk tudni elvégezni. Tehát fontos, hogy ezzel is foglalkozzunk. Ami Finország javaslatát illeti, az átmenetet illetően, ezt támogatni tudjuk, de ebből még hiányoznak bizonyos elemek. Ami hiányzik mindebből, és kapcsolnék mindahhoz, amit a svéd delegációtól hallottunk, ez a, a, az átdolgozás, az áttekintés vonatkozó speciális procedúra ma jelenleg ilyen nem létezik. Ehm, Románia említette azt, hogy ez kőbevésett dolog lesz, hogyha nem módosítunk ma. Felteszem a kérdést, hogy nem lehet-e akár rendszeres, akár kivételes módon áttekinteni a belső szabályozást. Az Európai Parlament szeretne a témában tovább lépni. Ezt jelezték eh, már azzal is, hogy az Európolt létrehozták, de azról se fejedkezzünk el, hogy elhangzott többször az, hogy a finanszírozás nincs meg mindenütt. És a finanszírozást is a nemzeti parlamentek biztosítják. Ha mindannyian meg vagyunk győződve az Európa fontosságáról, az ellenőrzés fontosságáról, akkor ezt biztosítani kell. Ami a párbeszédet illeti a a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament között. Fontos, hogy ennek a párbeszédnek az időtartamát is rögzítsük. Hát fontos még egyszer az átdolgozás kérdése, szükséges eszközök aktiválása, annak érdekében az ellenőrzést elvégezhessük. Fontos, hogy ezeket a kérdéseket eh, még most megválaszoljuk, különben nem tudunk tovább lépni. Köszönöm. Thank you. And then... Köszönöm szépen. Kákland úr, Írországból. Tessék önné a szó. A német, finn és román delegáció kompromisszumos javaslatának elolvasásakor úgy éreztük, hogy elfogadhatónak lehet gondolni, ugyanakkor tisztázásra szorul. Az Európol rendelet 11, 14-es cikke nincs itt előttem, de mivel 12 hónap alatt csak két igazgató tanácsi ülés volt, és mind a, a társelnökök egyenként képviseltetnék a testületet, akkor az azt jelenteni, hogy a tagállamok már nem tudják képviseltetni maguknak, magukat ezeken az üléseken, és nem tudnak visszajelezni a tartalmukról. Tehát lehetne, hogyha arra azt is elgondolni, hogy nem e, sorrendben, hanem együttesen kellene, hogy képviseljék a társ elnökök, nem szavazó, szavazati joggal nem rendelkező megfigyelként a bizottságot az üléseken. És úgy véljük ezen kívül, hogy nagyon fontos, hogy ma véglegesítsük az eljárási szabályzatot, annak érdekében, hogy a fontosabb témákra áttérhessünk, az, Európa, az Európol ellenőrzési kérdéseit érintő témákra például. Köszönöm a szót. Elnök, köszönöm szépen. A holland delegációnak azt szeretném mondani, hogy minden delegációnak lehetősége volt a vélemények kifejtésére. A társelnökök majd megnézik az önök által előadott takat és megnézik, hogy milyen további lépéseket lehet tenni. A svéd delegációnak válaszként azt mondanám, hogy a társelnökök feljegyzik, amit mondtak, és a konferencia után a házelnökök konferenciája után majd eh, foglalkozni fognak ezzel. Kérem, hogy egy pici időt adjanak némi megbeszélésre itt. member of delegation of Portugal. Portugal delegáció. Uh, Miss uh, Seguera, please. Seguera asszonynak adom most meg a szót. Köszönöm szépen az előttünk fekvő kompromisszummal kapcsolatban tennék megjegyzést, néhány megjegyzést. Tehát a váltott képviselet koncepciójáról kérdeztek minket, még mindig nem vagyunk ebben biztos, biztosak, és ezért a portugál delegáció javaslatot fog beadni, mégpedig Úgyhogy amikor Brüsszelben találkoznak az Európai Parlament égisze alatt, találkoznak a képviselők, ez csak arra vonatkozik, vagy a nemzeti fővárosokban, az tagállamok fővárosaiban tartott találkozóra is?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 uh, from German delegation. Mittag asszonyi a szó a német delegáció nevében. Köszönöm a szót, elnök asszony. A vita azt mutatja, hogy eléggé bizonytalanok vagyunk abban az ügyben, hogy mi legyen, és jó lenne, hogyha tisztáznánk a kérdést. A svéd javaslatot tudnánk támogatni a revízió, a, ö, ö, ö, revíziós záradékot illetően, illetve ö, úgy véljük, hogy elvileg be lezárhatnánk ezt a pontot, de nyitva hagyhatnánk azt a kérdést, hogy még milyen lehetősége van még a különböző nemzetállamok szempontjából. Tehát jó lenne, hogyha egyszer szükséges van a szabályzásra, akkor egy, egyezünk meg abban, hogy a felülvizsgálati záradékot a svédek, alap, svédek javaslata <clears throat> alapján fogadjuk el, és aztán nézzük meg, hogy miért, milyen vélemények érkeznek be még a fennmaradó kérdésekre, és aztán később zárjuk le a még nyitva maradó kérdéseket. Tässä useampi kysyi tästä. több kérdés érkezett a soros elnökség, illetve az elnökség kérdéséről, tehát azt illetően, hogy ki az, aki az elnökséget viszi majd. Ez marad, tehát a két társelnök fogja majd megbeszélni, hogy az egyes üléseket ki, üléseken ki elnököl, ugyanúgy, ahogy a mai ülésen is ez volt a helyzet. Tehát ez lesz majd a helyzet az igazgató tanácsi üléseken is. Eli hyvät äh, kollegat. Äh, u- Kedves kollégáim! Nagyon sokan szóltak hozzá, és különböző véleményeket fejeztek ki, ahogy hallottuk. Különböző kérdéseket és szempontokat vetettek fel, de nem értünk egyet még ebben az ügyben. Jól értem -e ezt? de önök is így gondolják, ugye? Jó, hát akkor, ha megnézzük az ötös cikket, elmondhatjuk, hogy nincsen meg még az egyetértés, akkor kénytelenek leszünk kénytelenek leszünk későbbre halasztani a döntést erről. So yeah, continue based on the in the in Folytatjuk tehát a tegnapi és a mai vita alapján a következő, tehát az eredmények javasolt szabálymódosítás tekintetében azt javasolják nekem, hogy módosítónként egyenként menjünk ezen végig. Egyes módosító a holland küldöttségtől érkezett a 3 per 3-as cikk kapcsán a trojka ellenzi ezt a módosított, konszenzus nem született ennek kapcsán. Tehát ezt a változást az eljárási szabályzatban nem fogadtuk el. Kettes módosító, a Bundestag és a Bundesrat küldöttségét érkezett a 4.1-es cikkre vonatkozóan napirendek. A módosító első felével elvben egyetértünk, de sajnálatos módon az egész módosító, illetve az egész cikk kapcsán nem sikerült konszenzusra jutnunk ezért ez a javasolt módosítás az eljárás szabályzatban nem kerül elfogadásra. 3-tól 8-ig módosítók, cseh, holland és szlovén módosítókról beszélünk. 4.1-es cikk E, illetve az 5-ös cikk kapcsán több küldöttség ...2017-es eh, házelnöki ülés alapján eh, tehát javaslatot több küldöttség eh, kifogásolta, ezért ez a módosítást sem fogadjuk el az eljárási szabályzatban. A Bundestag és Bundesrat a, román és horvát küldöttség közös módosítója az ötös módosító az 5.2-es szikre vonatkozóan. Az írásos és szóbeli kérdésekre vonatkozó iránymutatás kapcsán, amit az társelnökök javasoltak, nem sikerült kompromisszumra jutni, ezért következésképpen ezt a javasolt szabály módosítást sem fogadtuk el. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12-es módosítók, több küldöttség nyújtotta be ezeket. A JP PSG képviselete az Európol igazgató tanácsában témájában. Nem sikerült konszenzusra jutni ez ügyben, ezért erre a, ez a szabálymódosítás nem került elfogadásra. 13-as módosító a svéd parlamenttől érkezett a hatos cikkre vonatkozóan. Konszenzusra nem sikerült jutni, ezért ezt a javasolt szabálymódosítást nem tudtuk elfogadni. Aguilar úr. Kedves kollégák, láthattuk, hogy a tagok az itt képviselt tagok hosszú eljárási viták után belefáradtak az irányú vitákba. Azt hiszem, hogy ez mindenki szempontjából teljesen elvárható, hogyha nincs konszenzus, akkor a meglévő szabályoknál maradunk. Következik eh, Dánia részvételére vonatkozó szabály, amiről tegnap hoztunk egy döntést, amelyek azonnali hatája életbe is léptek a Dán részvételre vonatkozó szabályok sajnálatos módon a többi témában úgy tűnik, hogy nincsen konszenzus a küldöttségek között. Ezzel mégis lezárul az eljárási szabályzat módosításának a folyamata. Épp itt az ideje. Nekünk társelnököknek be kell számolnunk a házelnökök konferencián ilyen, arról, hogy hogyan, milyen eredménye zárult a az eljárási szabályzat módosítására vonatkozó folyamat. és természetesen megvizsgáljuk majd annak lehetőségét, hogy uh, milyen lehetséges módon születhet mégis kompromisszum ez ügyben. Következő napi rendi pontunk pedig a JPSG képviselője az Európol igazgató tanácsának ülésein, az Európa Pól központjában Hágában kerül sor ezekre az ülésekre. Ugyanez igaz erre a kérdésre is. Próbáltunk mindenkit konszenzusra sarkalni. Sajnálatos módon úgy tűnik, hogy az eszmecsere eredménye nem hozott konszenzust, és hát konszenzus hiányában a jelenlegi szabályok módosítása nem lehetséges. Ezért a JPSG továbbra is a társelnökök fogják képviselni az Európol igazgató tanácsának minden ülésén. És ezzel, ahogy említettem, az eljárási szabályzatra vonatkozó módosítási folyamat, vagy az erre kísérletek folyamata ezen a ponton lezárul, és ezzel el is érkeztünk a mai ülésünk záró momentumához. várakozásokkal érkeztünk erre a kétnapos ülésre. Záró szavak következnek. Elsőként megadom a szót Telvitie asszonynak. Ő fogja lezárni a JPSG mostani ülését parancsoljon. Dear Köszönöm, kedves, kedves társelnök úr, kedves képviselő, kedves vendégek. Mindenkinek köszönöm, hogy részt vett ezen az ülésen. Remélem, hogy a mai előadások, illetve az eszmecserék segítettek eh, bennünket abban, hogy a GPSG a misszióját jobban tudja teljesíteni. Tehát, tehát is Ennyit szerettem volna mondani. Yeah, go now? Yeah. So, thank you all. Köszönjük szépen mindenkinek, köszönjük a, a részvételt, köszönjük a közös munkát, köszönjük, hogy eljöttek a közös szekcióra, köszönjük a munkájukat és köszönjük azt a munkát, amit nem csak az elmúlt két hónapban végeztek az ügyrend elszabályok kapcsán, hanem ez a munka kiterjedt az elmúlt évekre. Sikerült ezt a vitát lezárnunk, és folytatjuk az Európol figyelemelkövetését sikerült előrelépnünk, haladnunk, Ez volt a célja ennek a közös parlament ülésnek, és a munkát folytatjuk a közeljövőben. Igyekszünk elmélyülni ebben a munkában, szeretnénk az Európol munkáját minden téren figyelemmel követni a következő GPSG ülésre. A következő év márciusában kerül sor a horvát soros elnökség alatt, majd a következő fél évben, tehát a Horvátországban fogunk ülésezni. Az elnökség még rögzíti majd a pontos helyszínt, az Európai Parlament és a Horvát Parlament közösen szervezik ezt a találkozót. Természetesen addig is folytatjuk a közös munkát az Európollal, és figyelemmel követjük az Európol Management Boardjának munkáját, Köszönjük az Európol képviselőinek jelenlétét, munkatársainak jelenlétét, köszönjük, hogy eljöttek, és köszönjük, hogy folytatják a közös munkát, amelyet az Európai Parlamentnek és a Nemzeti Parlamentek delegációinak folytatnia kell lehet a, a frissítás, frissített verzióját az, az ügyrendi szabályozásnak ki fogjuk küldeni az összes itt jelenlévő delegációnak és az Európai Parlament delegációjának is, amint erre lehetőség lesz remélhetőleg mi hamarabb. Köszönjük szépen, hogy eljöttek, köszönjük a munkájukat, és mindannyiuknak kellemes utat kívánunk haza. Köszönjük szépen, legközelebb Horvátországban találkozunk.